anyanyelvemen magyarul szólalnék fel. Ha megengedik, először a, az elnök ö, információival kezdeném, az elnök asszony megbízásából a koordinátorok üléséről. No translation? Is it a translation from Hungarian? Yes, thank you. Oké? Okay? Tehát az elnök információja koordinátorok üléséről a, az EU jog 2016-os alkalmazásáról szóló monitoring jelentést az elnök asszony fogja elkészíteni, ő lesz a raportőre. A diskutált öt konkrét petíció kapcsán a 624 per 17-es petíciót nyitva hagyják, a 698 per 17-es petíciót elfogadhatatlanak nyilvánították, és az elnök asszony javaslatai három petícióval kapcsolatban, 676, a 680, illetőleg a 682 per 2017-es petícióval kapcsolatban a koordinátorok elfogadták. A 2018-as jelentés, illetőleg a STOA használatával kapcsolatban a, az elnök asszony javaslatát fogadták el szintén a ö, koordinátorok, és a balajás kérdését januárra halasztották. A PETI hearinggel kapcsolatos november 22-i jelentés megtárgyalását szintén januárra tár, halasztották, és elfogadták a <clears throat> Luz, Luzátiával kapcsolatos 1012 per 17 számú petíciót, mint prioritás petíciót, és februárban fogunk erről tárgyalni. Megjegyzem, hogy ez utóbbi kapcsolódik a fact-fighting vizithez is, amelyet ebben a régióban fogunk megvalósítani szintén februárban. Ennyi az elnök asszony megbízásából az, azok az információk, amelyeket meg akartam osztani önökkel. Most pedig, ha megengedik, folytatjuk a konkrét petíciók megtárgyalását. Az első petíció egy román állampolgár által benyújtott petíció, amely a román törvények, romániai törvények, illetőleg az EU direktívája közötti diszharmóniáról szól. Úgy tudom, hogy a teremben van Alexandru Janku. Üdvözlöm Önt. Öt percre önnél a szó, parancsoljon. Thank you very much. Nagyon köszönöm. Nagyon köszönöm, kedves petíciós szakbizottság, tisztelt Európai Bizottság. Nagyon köszönöm, hogy felszólalhatok. Köszönöm, hogy egyáltalán nem szubjektíven állnak hozzá ahhoz a témához, amelyet a petícióban benyújtottam. Ugyanakkor pedig nagyon örülök annak, hogy elismerték, hogy a 2014-es irányelvet nem Kérem, tehát kezdje előről, mondja az elnök. Kedves petíciós szakbizottság, tisztelt Európai Bizottság, nagyon köszönöm, hogy itt lehetek. Köszönöm a hozzáállásukat, amely egyáltalán nem szubjektív, és amely megfelelőképpen kezeli azt a helyzetet, amelyet az eredeti petícióban nyújtottam be, mutattam be. Nagyon örülök annak, hogy a 2014 es EU irányelvről megfelelőképpen döntöttek, és az októberi átültetést is megfelelőképpen kezelték. November 28-a van most, 2017. november 28-a, és semmi nem történt, már ami az átültetést illeti. Az európai normák még mindig nem érvényesülnek. A 2014 per 42 per EU irányelvvel kapcsolatban a román hatóságok nem tartják be ezt az irányelvet, a tisztességes eljáráshoz való jogot sem tartják be, és Románia kizárólag költői gondolatokat oszt meg velünk, semmi jelentős előrelépés nem történt az ügyben. Az európai illetve az egyetemes sztenderdeket nem tartják be. A Románia egy elnyomó állam, amely állandóan erőszakkal él, és nem tartja be a román állampolgárok alapvető jogait. Az irányelvet pedig nem ülteti át egyáltalán, és így nincsenek meg azok az eljárási garanciák, amelyekkel az állampolgárok megfelelőképpen élhetnének az eljárások kapcsán. Ez pedig azt jelenti, hogy a 2014 per 42 per EU-s irányelv nincs betartva, és ezért a román állam elnyomóan lép fel. Az új azt láthatjuk, hogy ez az irányelv tehát nincs megfelelőképpen ki használva, ez pedig az emberi jogoknak az alapvető, az alapvető emberi jogokat nem tartják így be, és ennek az az oka, hogy euroszkepticizmus kezd kialakulni Romániában. Ezért kérem önöket, hogy hatékonyan és megfelelőképpen lépjenek fel, és olyan döntést hozzanak, amelyel a visszaélésektől meg lehet menteni a román állampolgárokat. A román adóügyi hatóság csak lefoglalja a román állampolgárok vagyonait arra hivatkozva, hogy azok nem megfelelő forrásokból származnak, nincs tisztességes eljárás, és nincs semmiféle jogorvoslathoz való jog sem. A bukaresti fellebbezési bíróság sem jár el megfelelőképpen ezekben az ügyekben. 2014-ben Romániában a legmagasabb igazságügyi fórumon, vagyis a semmitő széken nem ismerték el az Európai Uniós 2014 per 42 per EU-s irányelvet. A meg, az tisztességes eljáráshoz való jog tehát nincs tiszteletben tartva, és előfordul a jogorvosathoz való jog még 12 hónapot is túllépi. A 2017-es februári döntés esetében, amely a 432-es ügyben született, ez nem lehetne így. A büntető eljárásokban nem tartják be az alapvető jogokat, és a 2017 per 42-es EU irányelvnek a vonatkozó cikkeit sem tartják be azt látom, hogy itt a büntető eljárásokat tehát nem megfelelőképpen végzik, és a tisztességes eljáráshoz való jog, valamint a jogorvoslathoz való jog nincs tiszteletben tartva. Ezt bármikor ellenőrizheti a szakbizottság is, illetve az Európai Bizottság is. Mi azt gondoljuk, hogy a román hatóságoknak a fellépését erős választal kellene kezelni, és a zártatlanság vélemével kellene eljárni az ilyen eljárásokban vádlottak esetében. Azt gondoljuk, hogy a kötelezettségszegési eljárást folytatni kellene, még úgy, hogy a következő szakaszba kellene léptetni a kötelezettségszegési eljárást. A PETI szakbizottság láthatja, hogy a 2014 per 42 per EU-s irányelv nem volt tehát át, átültetve a megfelelő határidőre. Azt kérjük tehát, hogy a bizottság lépjen fel, és tartassa be ezt az irányelvet. Nagyon köszönöm, Alexander Jankut képviseltem. Jankur, köszönöm szépen. Most a bizottság képviseletében Sebastiano Tinnének adnám meg a szót. Tinő, parancsoljon! Thank you very much, Chair. Uh, good evening, ladies and gentlemen, honorable members. Uh... Jó napot kívánok, köszönöm szépen, hölgyeim és uraim! Szeretnék köszönetet mondani a panaszosnak, hogy ezt a témát figyelmünkbe bocsátja. A bűn tényekből származó különböző termékeknek az elkobzásáról szóló irányelvről beszélünk. Számos tagállam, illetően, például Románia is, át kell, hogy ültesse a büntető törvénykönyvébe a át kellett volna, hogy ültessek már 2016-ban az EU-s jogszabályokat, de ez nem került bevezetésre, és a román jogszabályoknak meg kell felenniük a uniós irányelvnek. Tehát különböző intézkedések hiányoznak még. A bizottság intézkedéseket tett, a román kormánynak küldtünk egy levelet, és kötelességszegési eljárást indítottunk már 2016. novemberében, ezután kapcsolatba léptünk a román kormányjal, hogy megnézzük, mi is a menetrend, mikor fogják átültetni az irányelvet. Azt az információt kaptuk, hogy augusztusban a román kormány elküldte a törvénytervezetet a román parlamentnek, hogy végegesítsék ezt az eljárást. A magyarázatok szerint úgy tűnik, hogy egy közvéle, a közvéleménnyel is konzultáltak, ha jól tudjuk, akkor most az egész dosszié a román kormány előtt van. A bizottság részéről természetesen figyeljük a helyzetet, követjük a helyzetet, és reméljük és várjuk a román kormánytól a választ, ahogy elfogadja ezt a jogszabályt, ezt a törvényt. A természetesen meg fogjuk nézni, hogy megfelelő módon átültetik-e az európai direktívát a román jogszabályokba. Ennyit akartam elmondani. Köszönöm szépen, elnök úr! Most van az a pillanat, amikor a kollégákat kérdezem, Preda úr parancsoljon. Mulțumesc, domnule președinte. Sunt puțin mirat să aud ce a spus uh, reprezentantul Comisiei, pentru că din... Köszönöm szépen, miután meghallgattuk, hogy mit is mondott a bizottság, el kell mondanom, hogy hogy már augusztusban 2017-ben elfogadták ezt a törvényt. Ugye a bizottság azt mondja, hogy nem fogadták még el ezt a törvényt. Lehet, hogy egy kicsit később, tehát 2017. augusztusában, de már elfogadták. Ugye úgy gondoljuk, hogy nyitva kell tartani ezt a petíciót. Korrekt volt a döntés, annak érdekében, hogy a vizsgálatokat lefolytassuk, a bizottságnak érvényes információkkal kell rendelkezni. Hogyha azt mondja a bizottság, hogy nem kapták meg ezt az információt, hát akkor ezt meg kell nézni, és kérem, hogy vegyék ezt az információt figyelembe, és kérem azt arra is önöket, hogy né- nézzék meg, hogy megfelelő módon átültették -e az irányelvet a, a román törvényben. Addig nyitva kell tartani ezt a petíciót. Két másik petíció is van. Jár úr fog most felszólalni. szépen, Preda úr megkérdezem, Tine úr akar reagálni? Do you No. Uh, yes, based on the information that we have, based on... Igen, igen, kaptunk egy hivatalos levelet Timmermans alelnök úrtól, aki foglalkozik az európai ügyekkel, és tehát amit elfogadtunk, az egy döntés volt, a román kormány azt a döntést hozta, hogy véglegesíti ezt az ügyet, és a román parlament elé viszi az ügyet, megvitatja és lezára. Még nem kaptunk a román kormánytól erről semmiféle értesítést, és úgy gondoljuk, hogy, hogy a román parlament előtt van még mindig ez a törvény tervezet, a bizottság még nem tud semmi újról. Yes, just a... Csak válaszolnék, az Európai Bizottságnak igaza van, ahogy már mondtam a beszédemben is, az irányelvet csak részben, részlegesen ültették át, Például az én vállalatom is elkobzott bizonyos termékeket a 8 értelmében, igen, az irányelvet irányelv részlegesen már benne van a törvényben, és úgy gondolom, hogy mivel Románia az EU tagja, demokratikus ország, teljes egészében kell, hogy alkalmazza az irányelvet és átültesse az irányelvet. Például az én vállalatomat soha nem hívta be a, bíróság, nem tudtunk védekezni, és csak az elkobzásra került sor. Szépen, Jankor. Hölgyek és urak, a következő megoldást javaslom. A következő megoldást szeretném javasolni Egyértelmű, hogy itt Romániának kötelezettségei vannak, nem világos számunkra ebben a pillanatban, hogy megy, mekkora nagyságrendben transzponálta Románia ezt az Európai Uniós jogelvet. Azt hiszem, hogy támogatnunk kell az Európai Bizottság álláspontját, hogy kérjenek információt és elemezzék a helyzetet, addig nyitva hagyjuk a petíciót, és az új információk fényében fogunk majd dönteni. Lehet ilyen? Köszönöm szépen! Hölgyeim és Uraim, a következő petíció az 527 per 2016-os petíció egy spanyol állampolgár nyújtotta be az ügyvédek és a jogtanácsosok díjáról. Miután a petíció benyújtója nincs jelen, a bizottság képviseletében Raluca Ionescu-t kérem, foglalja össze a bizottság álláspontját. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is itt arról van szó, hogy a hogy a prokurádorokkal foglalkozik a panaszos. Ez egy teljesen speciális kifejezés Spanyolországban, ez ügyvédet jelent, jogi tanácsost jelent. Ugye itt arról van szó, hogy ha valaki a bírósághoz fordul, akkor mindenképpen ki kell kérni a prokurádor segítségét, és szeretnénk arra is utalni, hogy a, csak Magyarországban létezik a prokurátor foglalkozás. Itt egy technikai, technikai jellegű tevékenységről van szó a bíróságon belül. Kapcsolatban vannak a prokurátorok az ügyvédekkel, és általában más ö, ö, országokban ezt a feladatot a bélik, vagy pedig maga a bíróság végzi. Tehát itt egy technikai képviseletről van szó a felek részéről, és a feleket a prokurátor képviseli, aláírja a különböző dokumentumokat, azokat beterjeszti a bíróságnak, és az ügyvédek jogi tanácsokat adnak a peres feleknek. A panaszos arról szól, hogy ez a technikai képviselet fix tarifát vonz maga után, és csak is a prokurátorok végezhetik ezt a feladatot. Végül pedig a, el, el, elindítottuk a spanyol hatóságok ellen a kötelességszegési eljárást. A bizottság 2016 novemberében elküldte a véleményét, a spá, spanyol hatóságok 2017 februárban válaszoltak, és a bizottság szolgálatai tanulmányozták a választ. A kötelességszegési eljárás még mindig folyamatban van, de természetesen meg kell válni ennek az eljárásnak a végét, mielőtt válaszolnánk a panaszosnak. Köszönöm szépen. Hát a bizottság már megadta a választ, én úgy tudom, de azt mondta, hogy hogy fontos az információ csere, meg kell várni, hogy mi is lesz a kimenetele mindennek. Én maradjon nyitva ez a petíció, és az információ csere a bizottság és a spanyol kormány között le kell, hogy bonyolódjon. Zárnánk le a mai tárgyalását ennek a témának. Támogatjuk a bizottság lépéseit. Meg kell várnunk azt, hogy a spanyol kormány fog erre reagálni, és addig nyitva hagyjuk a petíciót. Köszönöm szépen. Hölgyeim és Uram, a következő petíció az 1523 per 2014, együtt az 512 per 2012-es petícióval. Az egyiket Elimar Joseph Welbrock, német állampolgár, a másikat Alexander Vich szintén német állampolgár nyújtotta be. A petíció benyújtói nincsenek jelen, úgy tudom, ezért Jacek Garszkát kérném a bizottság képviseletében vélemények kifejtésére. Tessék, parancsoljon! Köszönöm szépen, elnök úr. Ez a két petíció az európai kísértékű követelések esetén alkalmazható eljárásról szól, és az eljárás végrehajtásának hiányosságaira hívja fel a figyelmet. Ez az az egyetlen pillanat, ahol a hasonlóságok véget érnek, ezért külön választom a két petíciót. Lássuk az elsőt. Az első a 1523 per 2014-es petíció, Elmár József Velbrock petíciója, egy eh, ítéletet hozott a spanyol bíróság, amely Spanyolország, a német bíróság, amely Spanyolországban akart végrehajtatni, de ez nem volt sikeres. Annyit tudunk, hogy a spanyol bíróság, amely korábban az ítélet spanyolországi végrehajtását elfogadta, befogadta, azt kérvényezte tőlem, hogy adja meg azt a ingatlant, amelyel szemben a végrehajtást foganatosítani kellene. Ez az utolsó információ, amivel rendelkezik, nem tudom, hogy hogy áll az ügy. Hangsúlyozni szeretném, hogy az európai kísértékű követelések esetén alkalmazandó európai eljárás az ítéleteket garantálja, de az ítéletek végrehajtásáról nem szól. Márpedig ez a rendelet a polgári peres eljárást és a határon átnyúló vetületeit is lefedi, voltak éppen tehát az egyik ország polgári bíróságának ítéletét a másik országban érvényesé teszi. Ugyanakkor a rendelet előírásai alapján az ítélet végrehajtása a végrehajtó állam nemzeti jogától függ. Azaz, itt nem európai ügyről van szó, európai jogi ügyről van szó. Ebben az ügyben a spanyol hatóságok elismerték, hogy végre kell hajtaniuk, és a nemzeti végrehajtási eljárást útjára, útjára indították. Sajnálom, hogy ez nem vezetett eredményre, de sajnos nekünk a bizottságnak semmifajta jogalapunk nincs arra, amelynek segítségével a spanyol hatóságokat hatály, hatékonyabb végrehajtásra sarkalhatnánk, ösztönözhetnénk, hiszen most úgy járnak el, mintha egy spanyol ítélettel bánnának, és ugyanazon előfeltételeket várhatják el a felperestől, mint egy spanyol felperestől. Persze, bonyolult az ügy, hiszen határon átnyúló helyzetről van szó, német felperes van, spanyol végrehajtást kérvényez, de ennek semmi köze nincs az európai kísértékű követelések esetén alkalmazható eljárással, hiszen voltak éppen itt a belső spanyol eszközöket kell használni a rendelkezésünkre álló információ alapján, ezt hangsúlyozom még egyszer, nem jelenthetjük ki, hogy a kísértékű követelésekre vonatkozó rendeletet bármilyen módon is megsértették volna a spanyol hatóságok. A másik eset különbözik az elsőtől. Ugyanis itt még nem született meg az ítélet, és nem, nem, nem is tudunk semmilyen ítéletről. Egy német vállalkozó, aki Európába is értékesíti a termékeit, arról tesz panaszt, hogy a kísértéskű követelések esetén alkalmazandó európai eljárás végrehajtása problémákba ütközik. Sajnos a felperes, illetve a petens, a panaszos nem adott be semmilyen dokumentumot, amelyel alá, alá támasztaná az állításait. Tisztában vagyunk azokkal a nehézségekkel, amelyekkel a kísértékű követelések végrehajtása során a felperesek szembe néznek, nagyon sok képzésre van szükség az igazságügyi hatóságok keretén belül, de olyan helyzetet még nem hallottunk, hogy a bíróság a felperes azonosságát, identitását kérdőjelezné meg. Ezért ilyen ügygel még nem találkoztunk, és ezért a svéd bíróság idevágó határozatát kértük be a petenstől, a panaszostól, de sajtos, sajnos a petens októberben válaszolt, jelesül, hogy nem rendelkezik egy ilyen dokumentummal, és ugyanebben a levélben eljárás jogi más tagállamokban, Franciaországban, Finnországban és más tagállamokban való eljárás jogi ügyekről retesz panosz, de anélkül, hogy bármilyen fajta konkrét bizonyítékot nyújtana be, vagy egyáltalán konkréttá válna a tekintetben, hogy a kísértékű követelések végrehajtása mibe ütközött, hol rekett meg, lett meg, akadt meg. Az a benyomásunk, hogy a petens voltak éppen a gyakorlati kérdésekre akarja felhívni a figyelmünket, horizontális, általános szinten ezt meg is tesszük, a bizottság megteszi folyamatosan, de konkrét um, vádat vagy konkrét követelést nem fogalmaz meg. Ezen felül a német fizetési kötelezettségi eljárást, mint a behajtás nagyon hatékony eljárásaként írja le, és azt mondja, hogy a tíz éve ö, létező európai követelések behajtását szolgáló rendelet ö, a német mintát követi. Az európai e-justice portál ugyanakkor minden idevágó információt tartalmaz, tartalmazza azokat a dokumentumokat, amelyeket ki kell tölteni, de tartalmaz ezen felül az eljárásra vonatkozó iránymutatást, így akarjuk mi a bizottság részéről a kísértékű követelések európai eljárására vonatkozó akadályokat meghaladni. Ezen small claims, vagy kísértésű kísértékű követelések esetén alkalmazható eljárásról szóló rendeletet módosítottuk nem olyan négy régen, és az előkészítő munka során megállapítottuk, hogy jól működik a rendszer. A ítéleteket, ítéleteknek érvényt szereznek a másik tagállamban, általános hiányosságok nem utaznak. Ennyit mondhatok, elnök úr, és persze örömmel válaszolom meg a képviselő kérdéseit. Köszönöm. A Villand úr parancsoljon. Ähm, Köszönöm szépen a bizottság magyarázatait. A bizottságtól idézek. A bizottság által meghatározott fő akadályok a következők. Egyrészt nincsenek kellőképpen tisztában a felek az európai rendelettel, valamint hiányosságnak mutatkozik a small claims, a kis, kísértékű követelések végrehajtásának rendszerében a végrehajtás sebessége. A Wellbrook ügyre hivatkozom, 2012 kettőből származnak az ítéletek, amelyekre a petens hivatkozik. Velbrook úr 2012-ben még írta a spanyol bíróságnak, és minden, ami ezután következett, voltak éppen egy szenvedés történetem a petensnek kérvényeket nyújtott be darabunként 50 euróért, az úgynevezett fellebbviteli díjat leperkálta, 50 eurót, aztán ráadásul nem is könyvelték le jól, ezt az 50 eurót még egyszer be kellett fizetnie. Mindez nem felel meg annak az elvárásnak, hogy a small claims, a kísértékű követelések eljárása gyorsan és a működjék. Működjön. Működjék. Egy szóval. Értem én, amit a bizottság mondott, de azt is el tudom képzelni, hogy azt mondják, azt mondják, hogy na jó, hogyha a spanyol gépezetben benne van ez a követelés, akkor minden rendben van, de nem értem, én magam nem értem, hogy ha valaki Spanyolországban érvényt akar szereztetni egy jogerős ítéletnek, az úgy járjon, mint a petens, a panaszos. Ezt aggasztónak tartanám. Hiszen meg kellene vizsgálni, hogy a spanyol felperesek által benyújtott hatályos végrehajtási intézkedések és az má, harmadik a más államokból jövő végrehajtási intézkedések végrehajtási sikeressége között van-e különbség? Nem tudom, hogy van-e, de ha van, az nagyon aggasztó. Én őszintén szólva szégyenkezem az ügy miatt. Az Európai Fogyasztói Központnak ír kélbe a petens, ezek felhívják az adóst, aztán meg, ő megfizeti a bizonyos költségeket, de ez sem Villandúr, sem Wikström asszony sem érte el. Egyébként többször írt, írtak, címeztek levelet Wikström asszonynak, nem is a spanyol bíróság ért ezt el, hanem egy fogyasztóvédelmi központ Kélben anélkül, hogy rendelkezett volna az aktákkal, a dokumentumokkal. Szóval, hogyha az a kép alakul ki az emberekben, hogy egyrészt az emberek lelkesek, hogy létezik a small claims eljárás, végezetül meg kiderül, hogy felőrli az idegüket és pénzüket szipolyozza ki, akkor akkor ez nagyon rosszat tesz az Európai Unió imidzsének, és helyesebb volna akkor, hogyha nem ígérgetnénk semmit az állampolgároknak, hogyha valóságban nem tudjuk betartani az ígéreteinket. Úgy gondolom, hogy a tagállamoknak a tagállamokban az eljárást úgy kell kialakítani, hogy az ilyen rendeletek amelyeket a tagállamok maguk dolgoztak ki a tanácsban, ne akadjanak meg, és elkerülhető legyen az, hogy a jogmentes övezetek jöjjenek létre. Hogyha tehát jogszerű a követelés, és ezt nem hajtják végre, akkor nekem mindegy, hogy kifelel ezért, de a munkánkat nem jól hagyjuk végre ne csak tanulmányokat készítsünk, hanem mutassunk rá a hibára, és mondjuk azt, hogy a valóság és a terveink külön válnak egymástól. lassan érvényesülő jog, rossz jog. Köszönöm szépen, Vilán kollégám. A kérdésem, a kérdésem az, hogy mit tudunk tenni. Van, e valamilyen javaslata a kollégának, ugyanis, ugyanis azzal az elemzéssel, amit Villandúr itt elmondott, én teljesen azonosulni tudok. Viszont figyelmesen hallgattam Garszka urat is, és Garszka úr azt mondta, hogy vannak problémák, de az Európai Bizottság hatásköre nulla. Jól értettem, Garszka úr, nincs hatáskörük az ügyben, hogy ezt a témát valamilyen módon megoldják. Ez a spanyol hivatalok ügye. Ebben a helyzetben nem tudom, mit tehet az Európai Parlament, eh, Péter Jár. Köszönöm, elnök úr. Az, hogy az embernek igaza van, vagy hogy a bíróság igazat ad neki, hát ez két különböző dolog néha. Ezt nem tetjük adakta ezt az ügyet, ezt a dossziét, mondván, hogy szegény felperesnek, szegény petensnek pehje volt, nem vonhatjuk meg a vállunkat. A legkevesebb, amit tehetünk, az az, hogy levéllel fordulunk a spanyol hatóságokhoz, melyben elégedetlenségünknek nyomatékkal hangot adunk, és megkérdezzük a spanyol hatóságokat, hogy hogyan történhetett ez, ami történt ugye már megint a kis um, hal szenvedi meg, um, hogyha egy nagy koncern szenved sérelmet, akkor jönnek a nagy ügyvédi irodák, és behajtják a követelést, de az ilyen kis adósokat nekünk kell, a jogrendnek kell megvédenie, illetve a kis hitelezőket. Szóval értem én, hogy jogilag minden rendben van, de mégiscsak aggályos ez a valóság. Mondhatjuk azt, hogy jó-jó pehjed volt, de hát Véland kollega joggal mondta, hogy akkor hajítófát sem ér a munkánk. Nem az a célja ennek a rendszernek, ennek a jogszabálynak, hogy a Kéli Fogyasztóvédelmi Központ érvényesítse a jogot. Határozott, világos választ várok a spanyol hatóságoktól, hogy hogyan történhetett ez meg, ami történt, elégedettek-e ennen maguk a válaszsal, vagy pedig ő maguk is elégedetlenek. Úgy tűnik, hogy öm, itt ilyen abban reménykednek, hogy egy idő után majd kifárad a felperes, és aztán elfektethetik az ügyet végleg. Ez pedig tényleg az európai szint hitelét aknázza alá. Írhatjuk persze a petensnek, hogy minden jól működött, minden jogszerű működött, de pehjed van, a pénzt nem kapod meg. Ugye az operáció sikerült, a beteg meghalt, ez körülbelül ugyanolyan ér volna. Tehát hagyjuk nyitva a petíciót, írjunk világos, nyomatékos levelet a spanyol hatóságoknak, és kérjük tőlük világos választ a késedelemre. Köszönöm. Rendben van, Peter. Köszönöm szépen. Ez, ez, ez egy konkrét javaslat. Azt hiszem, hogy ezt meg tudjuk csinálni. Tehát írunk egy levelet a spanyol igazságügyminiszternek, figyelmeztetjük őt arra, hogy egy ilyen probléma van, és kérjük azt, hogy ö, ö, ezt a kérdést a spanyol jogrendnek megfelelően mielőbb oldják meg. Lehet, hogy írhatnánk egy, és most figyeljetek, lehet, hogy írhatnánk egy másik levelet is Jórová asszonynak, figyelmeztetni őt arra a problémára, amiről Garszka úr beszélt, hogy nincs kötelező európai normatíva arról, hogy az egyik országban jogerős bírósági döntéseket a másik országban végbe, végrehajtják. Lehet, hogy javasolni kellene az Európai Bizottságnak, hogy egy ilyen jogi normát készítsenek elő, vagy vizsgálják felül ezt a problémát. Tehát írhatnánk egy másik levelet is az Európai Bizottságnak, hogy ezt a kérdést európai szinten kezeljük. Jó? Tehát a 1523 per 2014-es petíció, amelyet Delbrook úr nyújtott be, nyitva hagyjuk, és megvárjuk a válaszokat erre a két revére. Míg a másik petíciót viszont azt hiszem, hogy lezárjuk. Rendben van így? Köszönöm szépen. Következő petíció egy olasz. A másik petíció val kapcsolatban ki kell mondanunk, hogy a tisztelt ház, az Európai Parlament célja az volt a jogszabály megalkotásával, hogy az in beismeri, hogy az internet kereskedelemben a virtuális kereskedelem másként működik, mint a reális kereskedelemben. Ha virtuálisan vásárolok, vásárlóként több jogom van, mint hogyha boltban vásárolok. Ha mondjuk németként egy olasz szigetre megyek, és ott egy öm, poharat veszek, és azt áll a dobozon, hogy öm, mosogatógép biztos, aztán mégiscsak eltörik a mosogatógépben, akkor azonnal az eladót a szigeten kell, nála kell par... Mr. from the Commission, Commission. Mr. from the Commission, hát önhöz beszélek, kedves bizottsági képviselő. Szóval ebben az esetben a görög vagy olasz szigetre kell visszamennem, és panaszt kell emelnem az eladó ellen. Hogyha az internetben veszem ezt a poharat, akkor ugye tőlem közvetlenül ö, szedi be a pénzt az előadó is, ezért nála emelhetek közvetlenül panaszt. Erre a kérdésre pedig igenis választ várok a bizottságtól. És a javaslatom éppen az volna, hogy a bizottság, az Európai Bizottság egy munkatársa öt normális állampolgárot keressen ki, akik az európai kereskedelemben Németország, Spanyolország, Litvánia, Olaszország közötti kereskedelemben problémákba ütöztek, jelentkezzenek ezeknél az állampolgároknál, és mondják azt, hogy tudni szeretném, milyen gyakorlati nehézségekkel álltok szemben, és a végrehajtás során támogatlak benneteket, kísérlek benneteket, mert tudni szeretném, hogy hogyan érvényesül a kísértékű követelések európai behajtására vonatkozó szabály. Ez volna a javaslatom a bizottság irányába, hiszen láthatólag nem jól működik a végrehajtás. Garszka úr, parancsoljon. Yes, thank you, Mr. Chairman. I think... Köszönöm szépen, elnök úr. Azt hiszem, hogy a gondolat magam kitűnő, legalábbis kitűnőnek tűnik. De az a probléma hogy bármely tagállamban akarnak végrehajtani ezt a vizsgálatot, megkérdeznék, hogy milyen jogalapon tesszük ezt. Márpedig nekünk, az Európai Bizottságnak nincsen jogunk arra, hogy az egyéni ügyekbe beleszóljunk, vagy pedig az tagállamok igazságügyi rendszerének függetlenségét befolyásoljuk. Értem én, hogy az aggasztó fogyasztók tekintetében, de kérem vegyék figyelembe, hogy az eljárás jog azáltal, <clears throat> hogy például a joghatóságra vonatkozó szabályokat biztosítja, a fogyasztók számára fogyasztóbarát, de mégiscsak semleges kell, hogy legyen. Szóval nem a fogyasztó helyzetéről beszélünk. Egyébként Velbrook úr egy fogyasztó, de a másik öm, petens, Vics úr pedig egy kereskedő. Egy szóval a szabálynak öm, semlegesnek kell lennie, és nem lehet szakpolitikai orientációt becsempészni ebbe a jogszabályba. Itt a polgári peres eljárás rend, vagy polgári perrendtartások kérdése merül föl. Nem tudom, hogy a Kéli Fogyasztóvédelmi Központ szerepe mi volt. Egyébként ismerem a Fogyasztóvédelmi Központot, nagyra értékelem a munkatársak által végzett, végzett munkát, de még egyszer hangsúlyozni szeretném. Velbrok úr esetében nem rendelkezünk bizonyítékkal a tekintetben, hogy az európai kísértékű követelések eljárása tekintetében bármilyen akadályba ütközött volna. Ami, ahol akadályba ütközött, az a végrehajtás. Az egyik kérdés, hogy a másik tagállam bíróságának ítéletét hatályosnak tekintik el, már bocsánat, hogy ismétlem magam, a másik kérdés, hogy hogyan szereznek ennek érvényt, ez pedig egy tagállami ügy. Sokkal a határon átnyúló ügyek mindig bonyolultak, egyrészt a távolságokán, másrészt nyelvi akadályok miatt. Tehát, hogyha a német bíróság Velbruck úrnak egy levelet írni, hogy tegyen eleget valamely feltételnek, akkor ezt meg tudná tenni, esetleg egy ügyvédet fogadna, hogy tanácsot adjon neki. De hogyha spanyolul ír neki a spanyol bíróság, akkor lehet, hogy a Google Translate-et használja, Translate-et használja, és bizony így néha elvész a jogi nyelv finom jelentése, Tehát nagyon örülnénk neki, hogyha a jog végrehajtása a megfelelő jogállami elveket venni figyelembe, hogy egyébként az Európai Bíróság ítélete is erről szól, ezt mondja ki, de hát annak ellenére, hogy ez nem így van, továbbra is hangsúlyozom, hogy itt tisztán belföldi kérdésről van szó. Velbrook úr tekintetében az ítéletet elismerték. A spanyol bíróság elismerte. És a spanyol bíróság azt is mondta, érvényt szerzünk ennek. Aztán a spanyol bíróság azt mondta felperesnek, kérem, tájékoztasson velünk bennünket, hogy melyik ingatlan irányába érvényesítsük a követelést. Ez így zajlik. A felperes feladata az, hogy biztosítsa, hogy az ítéletet végrehajtsák. Azt sem szabad elfelejteni ugyanakkor, hogy lehetőség van arra, hogy ha valakinek aggájai vannak, problémái vannak, akkor jogi segítségnyújtásra vonatkozó európai irányelv hatája alatt segítséget kaphat, mármint akkor, hogyha határon átnyúl ügyletről van szó. Tehát Velbrok úr egy spanyol ügyvéd jogi segítségét megkaphatja, amennyiben nem szereztek érvényt a határozatnak, illetve a bírósági ítéletnek. De persze, hogyha a kereskedő csődbe ment, akkor bizony a végrehajtás problémákba ütközik. Hát ez a valóság. Értem én, az elégedetlenségüket. Mi az esetek részleteit vizsgáljuk meg, megvizsgáljuk a horizontális kérdéseket. Önök ismerik a Justice Scoreboardot, az igazságügyi eredményjelző táblázatot. A bizottság itt erőfeszítést tesz arra, hogy megvizsgálja a jogrend tagállamon belüli gyakorlati alkalmazását de túl sokat nem várhatunk el, de minden esetben nem tehetünk, de annyit teszünk, nagyon meg is teszünk, hogy a tagállamoktól adatokat kérünk be, ezeket az adatokat összehasonlítjuk, és éves jelentésben állítjuk össze. Múlt év, a múlt év volt az utolsó év, amelyben a végrehajtási eljárásokra koncentráltunk az igazságügyi eredményjelző tábla gyakorlat során. Reméljük, hogy a bizottság ebéli tevékenysége arra fogja ösztönözni a tagállamokat, hogy hatékonyabban alakítsák ki az igazságügyi rendszerüket. Köszönöm. Következő, következő van, tehát az első petíció ügyében, a Wellbrook petíció ügyében azt döntöttük, hogy nyitva adjuk a petíciót, írunk egy levelet a spanyol hatóságoknak, hogy kérjük ennek a problémának a mielőbbi kezelését, és írunk egy levelet az Európai Bizottságnak, vizsgálja meg, hogy tudunk-e európai legislatívát gerjeszteni ennek a témának az európai szintű kezelésére. És nyitva hagyjuk a petíciót. A másik petíció esetében, ha jól értem, és ez van itt nekem leírva is, a petíció benyújtója nem nyújtott kellő információkat arra, hogy önök lépni tudjanak. Ebben az esetben nem tudunk más csinálni szerintem, mint lezárni a petíciót, a Vics úr petíciójáról beszélek, az 512-es. Itt nem nyújtott kellő információt az Európai Bizottságnak arról, hogy az Európai Bizottság bizonyíthatóan dokumentumok alapján tudjon lépni. Ezzel ezt a petíciót le tudjuk, lezárjuk. Köszönöm szépen. Elnök úr, igazat adok én önnek, nyugodt a lelkiismeretem, hiszen a panaszosnak elmondhatjuk, hogy miért zárjuk le a petíciót, Azaz, másrészt mondva azt mondhatjuk, hogy ha az szükséges információkat meg eljuttatja hozzánk, akkor ezt meggondolhatjuk, de azt mondhatjuk, hogy lezárjuk a petíciót, mert nem rendelkezünk a szükséges információval, és ezt elmondjuk a petensnek. Azzal a, azzal a, azzal a kiegészítéssel, hogy amennyiben a petens rendelkezik majd a jövőben bármilyen új információval, kitölt egy internetes formanyomtatmányt, és egy új petícióként, természetesen a petícióját megtárgyaljuk a jövőben. Köszönöm szépen! Egy olaszországi probléma a következő, az 1125 per 2016-os kérdés, ez pedig az otthoni házi vendéglők, mint új gazdasági egység használatának, illetőleg alkalmazásának a problémaköréről szól. A petíció benyújtója Giambattista Szívole, remélem jól ejtettem ki a nevét, itt van. Szívole úr, parancsoljon önnél szó 5 percre. Köszönöm szépen. Kedves elnök úr, Giambattista Sivoletto vagyok. Ez a petíció egy csoport keretén belül született meg, nevezetesen lakásétermeket és ilyen típusú szolgáltatásokat nyújtó csoportról van szó. Fontos az tudni, hogy egy ilyen lakásétterem azt jelenti, hogy a saját lakásában meghívunk valakit, kultúrát, kulináris élvezeteket nyújtunk. Másrészt ugye a ö, csoport számára is fontos, hogy a gasztronómiát átadják a szülők a gyermekek számára, és a lakásétterem egy ilyen típusú tevékenység, amely a gasztronómiát és a kultúrát kapcsolja össze, és nem kellene, hogy különböző megszorítások legyenek ezeken a területeken. Olaszországban azonban, ahogy ez a filozófia beindult a lakásételmekről, a különböző gazdasági csoportok a minisztériumban felléptek a lakásételmek ellen, és különböző megszorításokat kellene bevezetniük az ilyen típusú szolgáltató nyújtóknak például 5000 euró lehet a maximális bevételük, és a, mindenképpen megpróbálják elbátorítani az ilyen típusú új lakásételmek megnyitását. A lakásételmekről szóló törvénytervezetet jelenleg tanulmányozza az olasz ö, törvénykezés. Természetesen a következő kormányunknak kell majd lezárnia ezt a témát. Hát, tudjuk, hogy Olaszországban nagyon sok minden sürgős lehet. Azt kérjük önöktől, hogy erőteljesen lépjenek fel az olasz törvényhozók mellett, annak érdekében, hogy ne blokkolják le ezt a nagyon is ígéretes ö, tevékenységet. Végül pedig azt is el szeretném mondani, hogy más országokban is vannak ilyen típusú tevékenységek, és az utóbbi két évben nálunk azonban megpróbálják meggátolni a tevékenységünket. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Henning Ehrenstein mond véleményt a bizottság nevében. Ehrenstein úr, parancsoljon! Thank you very much, uh, Mr. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm szépen a magyarázatokat is. Hát igen, itt arról van szó, hogy ez a lakásokon való gasztronómia, a főzés, az étterem egyre nagyobb érdeklődésre tesz szert a fogyasztók körében is. Ugye itt a nem szakmai személyek főznek otthon. A közösségi gazdaság meghatározza azt, hogy melyek azok a szolgáltatások, amelyeket szakmai személyek nyújtanak, tehát profi személyek, és nem professzionális személyek. Nagyon hálások vagyunk, hogy ezt a témát felvetette a panaszos, kapcsolatba léptünk az olasz hatóságokkal a törvénytervezett kapcsán, és az olasz hatóságok értesítik a törvénytervezetről a Európai Bizottságot, folyik az eszmecsere a törvénytervezetről. Az olasz versenyhatóságok is kiadtak egy dokumentumot az év elején, amely arra mutat rá, hogy nem lehet megszorításokat eszközölni és az uniós jogszabályok ellenébe menni. Minden fél természetesen hallathatja hangját, és ezt meg is tette Olaszország hogyha elfogadja ezt a törvényt, akkor természetesen, mint minden alkalommal a szerződés értelmében megnézzük azt, hogy az olasz jogszabály megfelele az uniós jogszabálynak, és erőfeszítéseket teszünk annak érdekében, hogyha a törvényt elfogadják, az feleljen meg az uniós jogszabálynak. Köszönöm szépen még egyszer, hogy erről a témáról értesített bennünket. Köszönöm. Köszönöm szépen. Szivolet úr, szeretném elmondani önnek, hogy fontosnak tartjuk ezt a vállalkozási formát, és nem fogadjuk el, hogy olyan jogi környezet jöjjön létre Olaszországban, amely hátrányos helyzetbe hozza. Círió kolléga szeretne még szólni, parancsolja. Ďakujem pekne, Mr. President. Ez az érvelés, ez nagyon fontos érvelés a lakás éttermekkel kapcsolatosan, csak úgy, mint más aktivitás, közösségi gazdasági aktivitást illetően. Ugye ez a has, hasonló vonatkozik az Uber taxisokra, és azokra, akik például kiadják turistáknak a lakásaikat, vagy a szállodáikat. Mindez rámutat arra, hogy a gazdaság is változik. Változásban van, és a fogyasztók számára sokkal kedvezőbb szolgáltatásokat akarnak nyújtani a különböző területeken. Na most ugye a, a, az éttermi szolgáltatás nyújtás az egy, egy hivatás, az egy szakma, és az olasz hatóságok egy olyan véleményt adtak ki, amelynek értelmében, hogyha egy fogyaszt autó egy polgár lakásra megy ételmi szolgáltatásért, akkor máshogy kell eljárni, mint mondjuk ha rendes étterembe megy, persze védeni kell a fogyasztó egészségét is. Az, az olasz bíróság kimondta azt, hogy 57 70 százalék kot tud csak saját fizetésként el könyvelni, nagyon magas az adózás, tehát 57 és 70 százalékos adót kell fizetni. Na most, hogyha a lakásétterem ugye nagyon vonzó, mert ez egy kommunikációs eszköz is, egy kommunikációs lehetőség is, azon túl szolgáltatás, de mindenre nagyon-nagyon oda kell figyelni, nagyon óvatosnak kell lennünk, mert ezek a szakmák mindenképpen védeni kell. Olaszország nagyon nagy a gasztronómiájában is, nagy séfek vannak, nagyon sok a hagyomány, ugye a nagymama, a mama konyhája, nagyon szereti mindenki ezeket a szolgáltatásokat. Ne, ne felejtsük el azt sem, hogy aki már évek óta, generációk óta ezt a mesterséget űzi, véd, védelemre szorul. Kollege, gesagt hat, ez alles richtig, aber Äh, Köszönöm szépen. A jog, a jogbiztonság nagyon fontos. Vannak ugye határok, aközött, hogy melyik tekinthető hivatalos vendéglőnek, és melyik pedig nem hivatalos vendéglőnek. Ha jól értettem a petíciót, akkor még nincsen erre vonatkozó egyértelmű jogszabály. De persze büntetéseket gyorsan kiszabják. Éppen ezért az olasz államnak azt mondom, hogy hozzatok végre egy törvényt, tegyétek világosra a jogi helyzetet. Tehát ne bírságolják meg hogy azt, hogyha valaki otthon főz a vendégeknek, de ugyanakkor meg kell akadályozni, hogy ezzel a hivatalos vendéglőket csődbe tegyék, csődbe vigyék. Egyszerűen itt az ideje annak, hogy megteremtsétek, kedves olasz barátaim, a jogbiztonságot, és mindenki tudja, hogy mire számolhat, a, mivel számolhat, anélkül persze, hogy a lakás vendéglők, az igazi vendéglők életét megnehezítenék. Persze nagyon nehéz ezt biztosítani, meghatározni, hogy mondjuk amikor az ember kiad egy lakást, vagy egy szobát, hogy mi a barát, mi a hivatalos vendég, szóval ezeket a kérdéseket törvényesen kell szabályozni. Persze hogyha a valóság innovatívabb, mint bármely törvény, akkor ennek örülni kell, de a törvényekkel utána kell sietni, és nem kullogni kell a valóság után. Egy szóval a szabályozás nem egyértelmű, de mégis a bírságokat secpec kivetik. Ez pedig nem megnyugtató. Kérdezem a kollégáimat, mit tegyünk, hogyan lehet odahatni, hogy az olasz parlament minél gyorsabban elfogadja a törvényt. tehát hát te jobban ismered ki magad. Te milyen ajánlást fogalmaznál meg ebben az ügyben? Péter, lehet, hogy abba az irányban mennénk, hogy látjuk, hogy Olaszországban valami történik, legislatív szinten is. Látjuk azt, hogy az Európai Bizottság kommunikál az olasz hatóságokkal, támogatjuk ezt a kommunikációt, azt hiszem, hogy meg kell várnunk ennek a végét, tehát lesz-e valami fejlemény ennek, és ennek, ennek fényében nyitva hagyjuk a petíciót, és visszatérünk hozzá. Szivolettő úr, visszatérünk hozzá néhány hónap múlva, amikor önök új fejleményekről tudnak beszámolni Olaszországban. Jól van ez így? Rendben. Köszönöm szépen. Hölgyeim és uraim, a mai utolsó témánk szintén olasz téma, mégpedig a szarvasgombára Olaszországban alkalmazott diszkriminatív adópolitikáról és az európai piacon bekövetkező torzulásokról szól. A petíció benyújtója Mauro Carbone úr, úgy tudom, hogy jelen van a teremben, parancsoljon 5 percre önél szó. Grazie, Presidente. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm a, biztonság, a bizottság képviselőinek is. Erről a témáról szeretnék tehát felszólalni. A bizottságnak a munkája, a szakbizottságnak a munkája nyilvánvalóan nagyon ö, hatékony. Mi azt szeretnénk, hogyha a szarvasgombára vonatkozó adópolitika ugyanolyan lenne Olaszországban, mint más országokban. Olaszországban van a legtöbb fehér szarvasgomba ö, elérhető, mint más országokban. Olyan sok szarvasgomba van Olaszországban, hogy szinte nem is kell őket termeszteni, csak úgy vannak, és nem is gondoltak a szarvasgombára régen úgy, mint mezőgazdasági termékre. Pedig nem csak úgy nőnek maguktól ezek a, ezek a gombák, hanem olyan földművelési gyakorlatoknak köszönhetően jelennek meg, amelyek igen fáradtságosak az adópolitika szempontjából soha nem mezőgazdasági termékként gondoltak a gombára, és nagyon hátrányos megkülönböztetésben volt része a gomba termékeknek más Európai Uniós országokhoz képest. Az olasz parlament az áfa vonatkozásában most már jól gondol a szerves gombára, tehát ez a kérdés megoldódott, viszont még mindig nem mezőgazdasági termékként van jelen a szarvas gomba az olasz piacon, ebből pedig kettő nehézség adódik. Az egyik az adózási kérdés, hiszen a mezőgazdasági termékekre könnyített adózás vonatkozik, mint az összes többi Európai Uniós országban, tehát az adózás lehetne jobb a szarvasgomba tekintetében Olaszországban, és így jobban versenyezhetne versenyképesé lehetne tenni az olasz szarvasgombát. Második dolog, mivel nem mezőgazdasági termék, így nagyon nehéz a mezőgazdasági termékekre vonatkozó védelmi szabályozásokat alkalmazni a szarvasgombára. Nem lehet rájuk ezt alkalmazni, mivel nem, nem mezőgazdasági termékek. Nem annak vannak, nem aként vannak nyilvántartva Olaszországban. Ott vannak tehát ezek a gombák, és egyik ö, kategóriába sem, ö, sem érnek bele, nem, sem tartoznak bele. E, ebből pedig az, ö, azt láthatjuk, hogy nem megfelelőképpen kezelik azokat a talajokat, ahol a szarvasgomba terem, tehát a talaj ápolása az nem megfelelő, ott hagyják a, az erdőket, nem foglalkoznak az erdőkkel. Ez ugye természetes szempontból is nagyon rossz, másrészt pedig a fehér szarvasgomba szempontjából is nagyon rossz. A fehér szarvasgomba egész Olaszországban, illetve az egész Európai Unióban az egyik legnagyobb tekintélyen rendelkező termék, éppen ezért olyan szakpolitikára lenne szükség, amelynek a keretében a szarvasgomba Olaszországban is mezőgazdasági termékként lenne nyilvántartva. Ezért javasolnám, hogy maradjon nyitva ez a petíció, és próbáljuk meg elérni azt, hogy az olasz parlament mezőgazdasági termékként foglalkozzon a szarvasgombával. A költségvetési törvény egyik reformja éppen most zajlik. Reméljük, hogy a PETI eh, szakbizottság eh, közreműködésének köszönhetően az ÁFA kérdés így rendeződik, de reméljük, hogy eh, más szempontból is rendeződik majd ez a kérdés. Köszönöm. Úr, az Európai Bizottság nevében Mark Flörek és vagy Octavian Ginalski van jelen. Lőrek úr, Viginalszki úr, parancsoljon. Okay, thank you, Mr. Chairman. Nagyon köszönöm, elnök úr. Ami a besorolást illeti, ami a szarvasgombák besorolását illeti a közös nomenklatúrába, elemeztük a szarvasgombák besorolását, és arra a megállapításra jutottunk, hogy az egyes függelék értelmében, a szerződés egyes függének értelmében, amely a mezőgazdasági termékekre vonatkozik, illetve a CMO rendelkezés értelmében, hogyha a világszintű harmonizált rendszert vesszük referencia alapul, amelyben a szarvasgombák, mindenféle szarvasgomba, alapvetően kettő fejezetbe, kettő kategóriába tartozik, akkor arra a következtetésre tudunk jutni, hogy minden, mind a két fejezet a szerződések, illetve a mi 2013-as rendeletünk értelmében vonatkoznak ezek a, ezek a rendelkezések a, a szarvasgombákra, és hogyha részletesen megnézzük a nomenklatúrát, ezt a besorolást, amely a szarvasgombákat is besorolja, akkor láthatjuk, hogy a szarvasgombák mindig a különböző fejezetekbe tartoznak. Mondanék is egy példát rögtön. Van egy olyan fejezet, amely az ehető zöldségekről mm, szól, és amely kitér a növények, zöldségek elkészítésére. Láthatjuk, hogy ebbe a két fejezetbe, mind a kettőbe beletartozik a szarvasgomba, és a közös agrárpolitikába is így tehát nyilván beletartozik. Tehát ha csak a besorolási nézőpontot veszük alapul, akkor a szarvasgomba, mindegy, hogy ez friss, vagy másképpen van feldol- vagy, vagy fel van dolgozva, arra mindenképpen vonatkozik az EU-s jogszabály. Erre jutottunk, erre a megállapításra jutottunk. De ez csak a, a besorolási nézőpont. Köszönöm. A kollégák közül óhajt valaki reagálni a kérdésre? Céri úr, parancsoljon. Nagyon köszönöm. Nagyon köszönöm. Szeretnék köszönetet mondani a bizottság képviselőjének is. Annyit szeretnék csak mondani, hogy ez a munka, amelyet mi végzünk, az hatásos, ugyanis a petíció benyújtója emlékeztetett minket arra, hogy ezzel a petícióval kapcsolatban már nagy eredményre jutottunk, ugyanis az olasz, olasz áfa a szarvasgombára vonatkozóan 22% volt, most pedig nekünk köszönhetően 10%. A, ugye pilot is ö, lett ö, ebből az ügyből, és ö, ennek az eljárásnak köszönhetően csökkent a szarvasgombának az áfája, és most már annyi, mint más országokban. Tehát az eredménynek a felét már elértük, viszont még mindig van egy másik fél, oda kell tennünk a szarvasgombát, ahova tartozik. Vagyis, hogyha ha jól értettem a bizottság képviselőjét, akkor van normatíva, van európai normatíva, amelynek értelmében a szarvasgomba az egy mezőgazdasági termék. Mivel Olaszország Európában van, gondolom, hogy Gondolom, hogy ezt Olaszországban is kell alkalmazni, ezt a jogszabályt, és nem szabad elmenni amellett, hogy Olaszországban nem mezőgazdasági termékként gondolnak a szarvasgombára, hanem a szarvasgomba azért, aki megtalálja míg más gombák emlékeztetik mindenkit arra, hogy, a szarvas gomba is egy gomba. Tehát más gombák mm, szintén, például a vargánya szintén gomba, és innen látható, hogy mennyiféle gombát lehet termeszteni. Hogyha valami csak úgy megterem, akkor ez nyilván nem azé, aki, akihez tartozik az a föld, hanem azé a mezőgazdasági termék, aki azt termeszti. Tehát nem mehetek csak úgy ö, oda leszedni a cseresznyét valakinek a földjére, viszont a vargányát igen, hiszen az a cseresznye, ala, cseresznye fa alatt csak úgy megterem. Na már most, hogyha ez a normatíva, akkor szerintem jó lenne, mint ahogyan ezt az ÁFA esetében is tettük, jó lenne, hogyha mi szakbizottságunk levélben fordulna az olasz hatóságokhoz, jelezné neki az anomáliát, és azt, hogy szeretné, hogyha ezt a helyzetet minél hamarabb rendeznék. Még látom, hogy Ginalski úr kért szót esetleg a, az adóügyben a bizottság részéről parancsoljon. Nagyon köszönöm, tisztelt elnök úr, kedves hölgyeim és uraim, tisztelt európai parlamenti képviselők. Én vagyok az, aki azokkal a panaszokkal foglalkozott, amelyet a bizottság annak idején kapott, tehát az EU pilotot mi indítottuk, mi kezdtük el a párbeszédet Olaszországgal, és valóban mi értünk el fontos jogszabályozási változtatást, vagyis az áfa jelentős csökkentését. Itt van most előttünk ez a probléma, vagyis az, hogy a szarvasgombák azok vajon mezőgazdasági termékeke vagy sem. A bizottságnak a nézőpontját már hallották, a bizottság álláspontja szerint mezőgazdasági termék a szarvasgomba. Ami ez a dozási vetületet illeti, hogyha jól értjük egymást, akkor szerintem az a cél, hogy az olasz hatóságok elismerjék a szarvasgombát, mint minőségi mezőgazdasági terméket, és ennek fényében az adózás változhasson, vagyis még inkább csökkenhessen az áfa. Jelenleg 10% a szarvasgomba áfája Olaszországban, és úgy érzem, hogy az a cél, hogy 4%-ra csökkenjen az áfa, vagy esetleg 5%-ra, ezt az áfa kategóriát nem régiben vezette be Olaszország. Na mert most az áfa irányelv értelmében a tagállamoknak jogukban áll kettő csökkentett áfa kulcsot bevezetni, ezen kívül pedig arra is lehetőségük van, hogy legyen egy úgynevezett nagyon csökkentett álfa kulcs, de csak akkor, hogyha ez 1991. január 1-én is létezett. Nem már most ez a 4 os álfakulcs, ez a nagyon csökkentett álfakulcs Olaszországban. Miért is mondom azt, hogy esetleg nem értjük egymást? Azért, mert az, hogy valami mezőgazdasági termék vagy sem, annak nincsen hatása az áfa kulcsra, amely az adott termékre vonatkozik. Ha megnézzük az olasz jogszabályozást, akkor láthatjuk, hogy vannak olyan mezőgazdasági termékek, amelyekre a 10%-os áfa kulcs vonatkozik nem, hogyha Olaszország mondjuk holnap kimondja, hogy a szarvasgomba mezőgazdasági termék, attól még Olaszországnak nem lenne kötelező csökkentett 4%-os áfa kulcsot alkalmaznia a szarvasgombára. Az irányelv fényében a bizottságnak kötelezettségszegési eljárást kellene indítania, hogyha 4%-os lenne egyszer csak ennek a terméknek az áfája. Az irányelv 110-es cikke értelmében viszont Olaszország alkalmazhat 5%-os áfakulcsot, amelyet nem régiben vezettek be az országban, annak érdekében, hogy a rizottót megadóztassák, a, baz, a bazsalikumot, valamint a szóját. Zsáját. A bizottságnak a bizottság nem kényszerítheti arra Olaszországot, hogy még jobban csökkentse az áfa kulcsát a szarvasgombának, ugyanis a tagállamok dönthetik el, hogy milyen legyen az áfa kulcsa a termékeknek. Nekik van mozgásterük. A neutralitás, a semlegesség átjárja az áfa irányelvet, vagyis a hasonló termékeket adózási szempontból ugyanolyan bánásmódban kell részesíteni, vagyis ugyanezt az áfa kulcsot kell alkalmazni rájuk. A szarvasgomba esetében nem egyértelmű azt mondani, hogy egy átlag fogyasztónak ö, ugyanolyan mm, gomba, szarvasgomba, mint egy bármilyen más gomba. Nem, itt egy minőségi termékről van szó, sőt egy luxus termékről. A bizottságnak tehát nincs jogi eszköze arra, hogy az Európai Bíróság joggyakorlatával szembe menjen, ugyanis a bíróság szerint a tagállamok a semlegesség értelmében hatáskörrel rendelkeznek, és mozgásterük van. Köszönöm. Köszönöm. Köszönöm szépen én is. Gilles úr, köszönöm szépen, hogy elmondta, hogy körülbelül mi az, ami lehet, és mi az, ami nem lehet ebben a kérdésben, körülbelül hol vannak a határok. Tudomásul veszük azt, hogy a petíció benyújtóinak egyéb szempontok miatt is fontos az átsorolás. Tehát azt hiszem, hogy azt tudnánk csinálni, amit Círjú kolléga javasolt, megírjuk a levelet az orosz hatóságoknak és meglátjuk, milyen lesz a folyamat az elkövetkezendőben Olaszországban. A petíciót nyitva hagyjuk, és utána visszatérünk a kérdéshez néhány hónap múlva. Rendben van így? Cédi úr, parancsoljon. d'accordo. Igen, egyetértek, csak egy aspektusra szeretném felhívni a figyelmet. Olaszország ban nem az, az lenne az érdekes, hogy az áfát csökkintsük. Itt arról van szó, hogy ha a ha mondjuk az alma és a körte, gyümölcsök, hogyha a lazac az egy hal, akkor a szarvasgomba is egy mezőgazdasági termék. Mindenhol szarvasgombaként, mezőgazdasági termékként tekintenek rá, kivéve Olaszországot. Ez egy abszurditás. Egy nem adózási kérdésről van szó. Majd Olaszország dönt arról, hogy milyen áfakulcsot használ. Tehát, hogyha egy gyümölcs, mondjuk Brüsszelben gyümölcs, vagy alma, vagy egy körte, akkor ott Rómában is az kell, hogy legyen. Tehát itt a termék jellegéről van szó. Hát akkor megírjuk a levelet az olasz hatóságoknak, megpróbálunk dialógust folytatni ezzel kapcsolatban, meglátjuk milyen lesz a kimenetele, és utána visszatérünk a petícióhoz, addig nyitva hagyjuk. Hölgyeim és uraim, a mai programot kimerítettük. Engedjenek meg, mielőtt lezárom a mai ülést, egy fontos dolgot elmondani. Ez a mai ülés a Petíciós Bizottság utolsó ülése 2017-ben. Ez a bizottság az én megítélésem, de általános megítélés szerint is nagyon nehéz és fontos munkát végzett 2017-ben. Számos olyan kérdéssel szembesültünk, amelyek valóban forró témák nemzeti szinten is, európai szinten is ez nem mehetett volna a végbe, és nem, lehetett, nem lettünk volna sikeresek anélkül, ha nem egy jó csapat munkáját végezzük el 2017-ben. Ezért engedjék meg, hogy mindenkinek, a kollégáknak, Péter Jár, te képviseled most az Európai Parlament képviselőit, a kollégáknak, a titkárság minden tagjának, minden szakértőnknek, a politikai tanácsadóknak mindenkinek megköszönjem Cecilia Wikström asszony nevében is a 2017-es munkát. Nagyon szép évvégi időszakot, szép karácsonyt, eredményes új évet kívánok mindenkinek, és folytatjuk januárban. Köszönöm szépen. Ezzel van vége ma.